képviselő asszony, de ez a múlt heti napirendről származó napirendi pont tulajdonképpen a mai napirendbe sikerült ezt még bepréselni. A bangladesi utazásunkról szóló beszámolóként szerepel a napirendben, de szeretném elmondani, hogy a Maldiv szigeteken is voltunk két napig. és szeretném elmondani a kollégáknak, hogy civil szervezetekkel, politikusokkal is beszéltünk, de a börtönben is jártunk, csak hogy világos legyen, hogy a Maldiv szigeteken miért is tettünk látogatást. Bangladesben nagyon sok magas rangú találkozónk volt, nem utolsó sorban a miniszterelnökkel is találkoztunk, valamint a külügyminiszterrel, a kereskedelemért felelős miniszterrel is beszéltünk, És beszéltünk az igazságügyi és parlamenti ügyekkel foglalkozó minisztere, valamint a parlament elnökével is. Találkoztunk az Emberi Jogi Szakbizottság elnökével, az elnök közben csendet kér. Találkoztunk civil szervezetek képviselőjével is, találkoztunk a Bangladesi Nemzeti Párt vezetőjével is, találkoztunk különböző gazdasági, ágazati szereplőkkel, és tartottunk egy éghajlatvédelemről ta, ö, szóló találkozót is, hiszen Bangladest érinti a leginkább a világon az éghajlatvédelem, illetve az éghajlatváltozás. Pontosabban azon országok közé tartozik, amelyek legérintettebbek ebben a kérdésben. Volt egy sajtótájékoztató is a delegációs utazás végén, és azt gondolom, Összesen 62 sajtónyilatkozat született. Igen, szokatlan ez, főként ahhoz viszonyítva, hogy egy brüsszeli péntek délután tartott sajtótájékoztatón hány sajtónyilatkozat születik. Úgy éreztük, hogy a civil szervezetek képviselői nem hajlandóak annyira találkozni velünk, mint ahogyan azt a múltban tapasztaltuk. A civil szervezetek mozgástere nagy mértékben csökkent, és azt tapasztaltuk, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága és jelentősen eh, csökkent. Blog, bloggereket gyilkoltak meg például az országban. Rákérdeztünk a miniszterelnöknél a nyomozás állására, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy megfelelő eljárásra van szükség ezen a téren. Nagy a vallásszabadság az országban, ki kívánják építeni a buddhista turizmust az országban, de sajnos azt láthatjuk, hogy különböző vallási felekezetek erőszakot követnek el egymás ellen. Felvetettük a halálbüntetés kérdését is, a miniszterelnökkel már tárgyaltunk erre, erről korábban is, és beszéltünk arról, hogy hogyan lehetne vitát nyitni az országban erről a kérdésről. Ami a kereskedelmet illeti, az ENSZ kereskedelemre és emberi jogi kérdésekre vonatkozó alapvető iránymutatásainak végrehajtásáról beszéltünk, Beszéltünk um, arról, hogy az emberi jogi, ottan működő emberi jogi grémium élére új vezetőt kell kijelölni, és fejtük a figyelmet arra, hogy a függetlenül működő megfelelő intézményrendszer kialakítása is nagyon, nagyon fontos kérdés. Felvetettünk kérdéseket a politikai helyzettel kapcsolatosan, sokan hangot adtak annak, hogy a tavalyi választások utáni erőszak megváltoztatta az ország politikai arculatát. Ami a textilipart illeti, Ami a textilipart illeti, tehát mi fejtük a figyelmet az ágazat helyzetének globális fontosságára, megfelelő ellenőrzésekre van szükség, orvosolni kell a problémákat, elismertük az eddigi lépéseket, de további intézkedésekre is szükség van. Ugyanakkor a gyárak felhívták a figyelmet, a gyárak képviselői felhívták a figyelmet arra, hogy egy folyamatról van szó, mely 2018-ban ér véget. Beszéltünk az Európai Parlament kereskedelmi ügyekkel foglalkozó egyik kollégáját, Said Karimat is. Ő is jelen volt ezen megbeszélések alkalmával. Beszéltünk a GSP plusz rezsimhez való csatlakozás következményeiről, az Európai Unióval folytatott kereskedelem volumenének növeléséről is szó esett ami megköveteli, hogy egységes um, szabályok legyenek érvényben. Beszéltünk a korrupció kérdéséről, beszéltünk uh, egy uh, EU-Banglades uh, kereskedelmi bizottság felállításáról, továbbá, ami a külpolitikai kérdéseket illeti, az Indiához és a Myanmarhoz fűződő kapcsolatok kerültek szóba. Főként a rohingya kisebbség jóval a 300 ezres számot meghaladó népességről vagy közösségről van szó. Ennyit szerettem volna elmondani, nyilván más ügyeket, kérdéseket is felvetettünk a delegációs út során, de tudom, hogy a kollégák várják, hogy megkezdődjön a szavazás, amelynek már néhány perccel meg kellett volna kezdődnie. Ennyiben hagynám, de természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre, hogy a kollégáknak van kérdésük, vagy most, vagy később. Az elnök úrra bízom a döntést. Köszönöm szépen. Nova. Köszönöm szépen. Szakora Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném felhívni a figyelmét egy problémára. Mégpedig gond van a jelentés fordításával, illetve a módosítók fordításával is, tehát egy nyelvi problémáról van szó. Már felvettem a kapcsolatot az illetékes szervekkel, illetve a szolgálatokkal, de a 114-est, amelyet görögül nyújtottunk be, nem fordították megfelelően angol nyelvre. Nem a macedón közigazgatásról szól ez a módosító. Szeretném, hogy a titkárság utána nézne ennek, mert itt egy súlyos fordítási problémáról van szó. Köszönöm. Köszönjük szépen. Weigel úr, még szeretne mondani valamit? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani önnek, azaz az elnöknek, és szeretnék köszönetet mondani a szakbizottságbeli kollégáknak is, amiért közösen úgy döntünk, döntöttünk, hogy elhalasszuk a szavazást erről a kérdésről. A múlt héten ugyanis a macedon parlament döntött a választások elhalasztásáról, és új dátumot tűzött ki, június 5-ére. El kellett halasztanunk a szavazást, mert az Európai Unió és az Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok is úgy ítélték meg, és mi is úgy ítéltük meg, hogy a választások előkészületében késedelem történt, így nem lett volna szavatolható az, hogy a jogállamiság és a demokrácia, valamint az átláthatóság elveit tiszteletben tartsák. Itt van most az új dátum, június 6-a, és én két szóbeli módosítást fogalmaztam meg, mindkettő a dátum változ, megváltozására vonatkozik, és arra, hogy Macedónia EU-hoz való közeledése szempontjából elengedhetetlen, hogy az összes macedón politikai erő együttműködjön egymással. Köszönöm szépen, és a szóbeli módosítókat megtalálják a szavazólistához csatolva. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Van-e valakinek még megjegyzése? Nincs, akkor szavazzunk. 13-as módosító. Howitt módosító mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 63 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 64 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 65-ös nem, mégsem. Ellenőrizzük a 64-est? kérdezi az elnök. Ellenőrizzük a 64-est. azt beszélik itt mellettem, azt súgják a fülem, hogy a néppártnál egyel többen szavaztak, de hát a néppártnál sohasem lehetnek túl sokan. Rendben van, akkor még egyszer, tehát 64-es, még egyszer szavazzunk. Mégis csak egyértelmű volt az eredmény, 66-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 67 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum szóbeli módosítással ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 79-es módosító, mellette, ellene, ellenőriznünk kell. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezártam. Elfogadtuk 30-21 arányban. Ötös kompromisszum szóbeli módosítása mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. A következő hatos kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 109-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 110 mellette, ellene, ellenőrizzük. A szavazást lezártam. 18-32 arányban elutasítva 111 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 13-as mellette, Nálam nincs 112-es, mondja az elnök. Kovacsev 112. Akkor 112 mégis Kovacsev mellette. A néppárti listán azt hiszem hiba csúszott be, mert ott 113-asként szerepel, de igazándiból egy 112-es módosítóról van szó. Kovácsev. 112 Kovácsev mellette. Kovácsev úr szavazzon a saját módosítójára. Ez az utolsó lehetősége, hogy ezt megtegye. Ellene ki van? Tartózkodók. Ellenőrizzük. Lezártam. 24-25 arányban elutasítottuk. Kovacsev úr, ha azonnal szavazott volna és nem habozott volna, akkor megnyerte volna a 113-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 114. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Második rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 115 mellette, 115-ös. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók elutasítva 116 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 117 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 118 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 119 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 120 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 121 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 122 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 138-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük. A szavazást lezártam, elfogadva 34-18 arányban. 139-es módosító szóbeli módosítással mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 140 mellette, 140 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. szavazást lezártam. 19-26 arányban minden igyekezet ellenére elutasítottuk. Most egy nagyon veszélyes módosító jön. 141-es módosító. Hatan nyújtották be, ki támogatja, ki ellenzi. Ki tartózkodik elfogadva 142 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 143 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 144, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Elfogadtuk? Akkor a 146-os jön mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 147 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 148 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 149 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 150 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kompromisszum tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 165-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 166 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 176-os módosító. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 177-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 190-es módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 191-es módosító két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, elfogadva, javítja magát az elnök, a második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 193 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 194 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 195 mellette, ellene Azt hiszem elfogadtuk, de szerintem ellenőrizzük inkább, a 195-ösről szavazunk. A szavazást lezártam, 25-26 arányban elutasítva. 196 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 197 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 198 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 199 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tizennégyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tizenötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 208-as első része következik mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók szintén elfogadtuk. 209 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 210 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 211 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 211-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 211-esről. Éppen, hogy elutasítottuk. Éppen, hogy. 212 dafür. 212 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 213 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 214 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 223 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 215 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 216 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 217 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 218 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 219 mellette, nem, jó, 219 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 220 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 221 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 222-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 224 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük. szavazást lezártuk. 21-32 arányban elutasítva. 225 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 226 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 227 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 228 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 229 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 230 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 231 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 232 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 244-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 259-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 261-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 264-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 265 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 266 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. A 267-től a 270-ig szavazhatunk egyben? Nem, 267 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 268 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 269 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 270 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 14 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 16-os módosító lesz a következő, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 17-18 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 20 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 21 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 36-os mellette, Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ezzel a 35-ösre térünk át. Mellette ellene tartózkodók elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 51-es módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 mellette ellene ellenőrizzük, ellenőrizzük az 56-osat. A szavazást lezártuk. Huszonnégy-huszonkilenc arányban elutasítottuk, 58-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 2, 3 és 4 módosítók Arisztotelész volt itt valószínűleg a módosítók megfogalmazója. Elutasítottuk, ötös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes, nem, ez okafogyottá vált, akkor a 11-es a következő, ki támogatja a 11-est, ellene tartózkodók elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, és ezzel elérkeztünk az elektronikus zárószavazáshoz, megnyitom a szavazást. Die Bericht ist mit 42 42 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, két tartózkodás mellett elfogadtuk a jelentést. Szívből gratulálunk Weigel jelentéstevőnek. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Szép estét kívánok mindenkinek. My people did not come. Yes.